Good morning, dear colleagues. We can start with our point eight of the agenda. Jó reggelt kívánok kollégák, a 8. napirendi ponttal kezdjük meg. A 23. felhatalmazáson alapuló jogi oktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzésének körem. Itt az ESMA nem EU alternatív beruházási alapokról szóló és az alternatív beruházási alapokról szóló dokumentumról van szó. A múlt évi scrutiny slotban ezt, ezt az úgynevezett úgy, útlevelet, az IFM és IF útlevelet vizsgáltuk meg. Ebben az ESMA hatásköre hat országra USA, Svájc, Szingapúr és még három országra korlátozódott. Ez az irányelv késői alkalmazására volt visszavezethető, és ilyen módon tehát a hatály korlátozott volt. Ezért tehát azt vártuk el, hogy az ESMA további tanácsadást készítsen elő, azért, hogy az első ország csoport értékelését végrehajtsa. Ezek után 2016. júliusában az ESMA 12 további országra terjesztette ki az ország alapú értékelés rendszerét. Ma meghallgatjuk az ESMA értékelését és a bizottság értékelését. A, az IFMD 67. cikkeje alapján a, a ESMA pozitív visszajelzése után a bizottság három hónap után kell, hogy elfogadja a dokumentumot. Getner kollégát és az ESMA vezetőjét üdvözlöm, és megadom nekik a szót. Thank you uh, very much, uh, Roberto. Köszönöm szépen Roberto ezt a bevezetőt. Igen, tisztelt európai parlamenti tagok, hölgyeim és uraim. Örömmel fogadtam el az ECON meghívását, hogy az ESMA munkájáról számoljak be az IEDFND passport vagy útlevélről. Az a kérdés, hogy a nem EU országokra is kiterjesszük ezt a passzust, ezt az útlevelet. A következő lépésekről szeretnék beszámolni, de mielőtt erről beszélnék, röviden még elmondom, hogy milyen kontextusban végeztük a munkát. Amióta az EFND-ről 2010. októberében politikai megállapodásra jutottunk, azon gondolkoztunk, hogy nem EU országokra kiterjesszük -e ezt a munkát, illetve ezt az engedélyt, és a sürgőségi munkaként végeztük. Fontos elmondani, hogy a nem EU országokat egységesen vizsgáltuk meg, azért, mert úgy gondoltuk, hogy ez az egyedüli lehetőség arra, hogy a megfelelő kritériumokat az EFND-ben um, megvizsgáljuk. És fontosnak tartottuk, hogy um, a nem EU országokat megvizsgáljuk, az nem EU országok EU országokhoz való hozzáférését is megvizsgáljuk, illetve a szabályozói keretet is az MD kapcsán megvizsgáljuk. Ezután egy átfogó metodológiát gondoltunk ki az AIFMD keretén belül. A beruházásvédelem, a piac megzavarásának szempontja harmadsorban a verseny, negyedsorban pedig a szisztemikus verseny vizsgálat, kockázat vizsgálatát vizsgáltuk meg. Ezek azok a kérdések, ahol az ESMA úgy gondolja, hogy ahol nincsen -e négy elem tekintetében valamilyen akadály, eh, pozitív véleményt kell kialakítani. El kell mondani azt is, hogy eh, ezeket a kérdéseket eh, mint vizsgáljuk meg, de lehet, hogy a döntésben a fiskális átláthatóság vagy a pénzmosás szempontjai szerepet játszanak, de nem az ESMA volt az a szerv, amely ezt megvizsgálhatja. El, ebben a, a 2015-ös vizsgálatunkban Kanada, Görsi, Hongkong, Japán, Jersey, Szingapúr és ö, az USA, ö, USA-ra terjedt ki vizsgálat. Kérem a fóliákat. Azaz, hogy kérem, hogy maradjanak csendben. Nincsen megfelelő mód arra, hogy tökéletes kiválasztást végezzünk és a National Private Placement rezsint is figyelembe kell venni, az EU tapasztalatait figyelembe kell venni, és azon erőfeszítéseket is, amelyeket a szereplők ezekben az országban végeztek az értékelésben való részvétel kapcsán. Az első tanács pozitív volt, Görzi és Jersey kapcsán Svájcot is pozitívan értékeltük, egy-két jogalkotói változásra volt szükség. Ugyanakkor végleges megállapodásra nem jutottunk a másik három ország tekintetében. Az első tanácsadásunkban kiemeltük azt is, hogy az EU intézmények lehet, hogy a megfelelő jogalkotói eljárás megindításáról szóló döntést érdemes elhalasztani addig, amíg az ESMA pozitív véleményt eh, nem alkot. Például a mm, passzus vagy az útlevél kiterjesztésének piaci hatását kell megvizsgálni. 2015. decemberében az Európai Bizottságtól kaptunk egy levelet, hogy két további kérdést vizsgáljunk meg. Egyrészt a nem EU-s jogrendekben való végrehajtás hatékonyságát, másrészt pedig az EU-ba beáramló alapok beáramlásának mennyiségét, amennyiben az AIFMD passzust átadnánk ezeknek a jog, jogrendeknek. További hat országot kellett így megvizsgálnunk Ebből eredően az ESMA egy második tanácsot is megfogalmazott július 18-án idén. Második véleményünkben a 12 nem EU országot vizsgáltuk meg, és figyelembe vettük az Európai Bizottságtól hozzánk áramló további kéréseket. Ezen második véleményünk pozitív volt a tekintetben, hogy Kanadának, Guernseynek, Hongkongnak, Japánnak, Jerseynek, Szingapurnak és Svájcnak is adjuk, át, eh, adjuk ki az paszportot, az útlevelet. Az eszme ugyanakkor megjegyeztem, mint Hongkong, mint Szingapur olyan rezsimeket működtet, amely juszitek beáramlását korlátozza. Ausztrália tekintetében az ESMA megállapította, hogy nincsen komoly akadálya annak, hogy az AFMD paszportot átadjuk számukra, figyelembe véve, hogy az ASIC minden EU számára a Class Order Relief kiállítja, amely jelenleg csupán csak egy-két EU tagállam eh, számára sikerült eh, kiállítani. Ami az usa illeti, a verseny és piac zavarási kritériumokat figyelembe véve az ESMA úgy gondolja, hogy eh, nincsen komoly akadálya annak, hogy a public offeringet nem tartalmazó alapok megjelenjenek a piacon. Ugyanakkor az ESMA úgy gondolja, hogy a profi befektetők számára, amelyek a public offering keretében is részt vesznek, létrejön a versenytorzulás veszélye az EU és a nem EU AIFM-ek e között. A piaci hozzáférése feltételek, amelyek ezen EU-USA alapokra vonatkoznának, különböznének és kevésbé kedvezőek volnának, mint az EU alapok USA piacához való hozzáférését szabályozó kereteknél. Az ESMA ezért arra tett javaslatot, hogy az EU intézmények vegyék figyelembe e kockázat csökkentésének lehetőségét. Bermuda és a Kajmán-szigetek kapcsán az ESMA nem, még nem adott végleges véleményt a beruházás védelem kapcsán, hiszen mindkét ország jelenleg új szabályozói rezsimeket vezet be, és így a végleges szabályokat kell majd figyelembe vennünk. A MEN szigete kapcsán az EFMA arra a következtetésre jutott, hogy az AIFMD-hez hasonló rezsim hiánya nehézé teszi, hogy nem, miért nem felelnek meg a kritériumoknak. További három kritériumot vettük, vettünk figyelembe a jövőben. Egyrészt a Bermuda-szigetek és a Kajmán-szigetek értékelését folytatjuk annak érdekében, hogy végleges megállapodásra jussunk, a tekintetben, hogy átadjuk-e számukra az engedélyt, a paszportot, vagy sem másodszorban. A nem EU országok harmadik országá csoportját is megvizsgáljuk um, a társjogalkotókkal együtt, harmadsorban pedig a társjogalkotók által átfogó keretet alkalmazzuk abban az esetben, hogyha egy vagy több nem EU ország kapja meg ezt a paszportot. Így tehát um, az ESMA passport rendszer működtetésében játszott fontos szerepére készülünk fel. Úgy gondolom, hogy jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezzük, um, és um, így az ESMA hozzájárulhat ahhoz, hogy az EU eh, pénzpiacára a nem EU jogrendből jövő alapok is belépjenek. Köszönöm, hogy elmondhattam ezt, és természetesen kíváncsian várom a véleményüket, kérdéseiket. Köszönöm. Thank you very much, Stephen. Now... Köszönöm szépen, Stephen. Sven Gettner a bizottság részéről. Morning. Jó reggelt kívánok, tisztelt elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Amikor először vitattuk meg az ESMA első változatát, akkor valamennyien beszéltek arról, hogy mennyire fontos, hogy a megfelelő értékelésre kerüljenek az országok. Fontos a verseny szempontjából értékelni a harmadik országoknak adott passzportot, útlevelet és a, fej, a pénzmosási hatásokat. Ezeket az elemeket figyelembe véve, valamint az, hogy kevés ország került értékelésre, a bizottság egy új határidőt adott az ESMA-nak, hogy egy átfogóbb ér- értékelést végezzen nagyobb számú országgal kapcsolatban. Hogy Steven elmondta, ezt idén júliusban készítették el. Most abban a fázisban tartunk, hogy az ESMA tanácsait vizsgáljuk és értelmezzük. Amit már most elmondhattunk, a jelenlegi értékelés egy lényeges javulást mutat, különösen abban a tekintetben, hogy az emfmd nek a szabályait harmadik országokra is hogyan alkalmazzuk. Ahogy ugyanakkor az ESMA egy komoly metodológiai kihívással is szembe kellett, hogy nézze. Nagyon nehéz adatokat találni, és nehéz meghatározni azokat a módszereket, amelyekkel a jövőbeni piaci zavarokat is figyelembe lehet venni. Tehát még továbbra is vizsgáljuk azt, hogy a harmadik országoknál is megfelelően kerüljenek a jogszabályok érvényesítésre, illetve és ne kerülhessenek megkerülésre, hogy az Európai Uniós felügyeleti szervek harmadik országoknak a hasonló szerveinek a véleményére támaszkodhassanak, illetve hogy a megfelelő egyetértési memorandumok alkalmazhatók legyenek. Harmadik országok szabályozói pedig meg tudjanak felelni a különböző változásoknak, a nagy, össz, á, nagy volumenű alapbeáramlásoknak, illetve a szabály érvényesítésnek. Ahogy ezt már elmondtuk, az, e, e az AFMD Fontos, hogy megfeleljenek az OECD modell adóügyi megállapodásának fontos az adóügyi információcsere, valamint a pénzmosás elleni politikáknak a hatékonysága továbbá. A szakbizottság elismerte azt is, hogy a kritériumok a versenycsorbulásával kapcsolatban összefüggnek a tisztességes adóverseny kérdéseivel. Ezek az elemek nem képezték az ESMA feladatának részét, és a bizottság maga foglalkozik velük részletesebben. Ahogy önök is tudják, a bizottság egy nagyon ambiciózus adóelkerülési stratégiát folytat különböző jogalkotási kezdeményezésekkel a belső piacon, de harmadik országokra kiterjedően is. Ennek érdekében a bizottság a közelmúltban előad terjesztett egy mutató táblázatot, amit arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy a nem kooperáló harmadik országokkal ezt alkalmazzák. A továbbiakban is még elemezni kell az adatokat, mert még nem tudjuk véglegesíteni a harmadik országokkal kapcsolatos paszportot, útlevelet. Ez komplex és politikai környezetben kell, hogy alkalmazásra kerüljön, ezért óvatos megközelítést alkalmazunk, és igyekszünk figyelembe venni az, milyen hatásai lesznek ennek a passzportnak, ennek az útlevélnek, ahelyett, hogy egy elhamarkodott döntést hoznánk. Túl korai lenne még a végleges értékelésről beszélni. A bizottság később határozza meg ezeket a részletes kritériumokat, és figyelembe véve azokat az észrevételeket is, amiket a bizottságtól kapunk. A, érdekelne az szakbizottságnak a véleménye ezen kérdésekről. Én szeretnék köszönetet mondani figyelmükért. Elnök, köszönöm szépen. osztom azt, hogy óvatosan kell megközelíteni ezt a kérdést, most pedig megadom a képviselőknek a szót, először is a Papatikainen jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak és a véleményét, és mindazon kérdéseket, amiket felvetett. Úgy gondolom, hogy a megközelítés az egyértelmű, stabil volt ez ideig, és teljesíti azokat az elveket, amelyek az óvatos megközelítéssel járnak együtt és jobb óvatosan eljárni, mint később változtatni, mert az nagyon nehéz lenne. Három kérdést szeretnék feltenni először is, és éppen az imént hallottam, amit a bizottság mondott, az értékelési pontokkal kapcsolatban, hogy még túl korai lenne a válaszokat is megfogalmazni. Ugyanakkor szeretném, hogyha egy kicsit elgondolkodnak azon, hogy mennyire eh, lehet információkat beszeretni, és mennyire lehet a helyi hatóságoknak a szakértelmére, együttműködésére támaszkodni a szabályok betartatásával kapcsolatban. A másik dolog, ami nem volt az ESMA feladatának része, ez pedig a pénzmosás elleni szabályok, illetve azok végrehajtása, és az adózási kérdések, amelyeknek a jelentősége növekszik. Mindezen kérdésekhez kapcsolódik, hogy önök véleménye szerint mennyi időre van szükség ahhoz, hogy mindezen kérdések megfelelően értékelésre kerülhessenek, és a második kérdés, ami felvetődik, mit tart megfelelő feltételrendszernek ahhoz, hogy a, az országoknak azonos feltételei legyenek, illetve ezeket a szabályokat hogyan kell alkalmazni ezzel a paszporttal, útlevéllel kapcsolatban. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen értékelésük már? továbbá tudnak-e egy általános útmutatót adni arra, hogy valójában milyen időkeretekben kell gondolkodnunk, amikor előkészítjük ezt a paszportot, ezt az útlevelet. Egyébként szerintem ez jó, és jobb, hogyha mindezt egyszerre csináljuk meg, és nem különálló döntéseket hozunk kapkodva. Elnök, köszönöm szépen. Pervans Beresz. Köszönöm szépen, a Ferreira követi ezt az ügyet. Én a koordináció nevében szólok most fel. Köszönöm az ESMA-nak és a bizottságnak is az inputjukat. Azt látjuk, hogy szinte tojástáncot járnak, amikor ezt a kérdést felvetik, és mindkét előadásból kitűnik, hogy felmérték azt is, hogy milyen nehézségek vetődhetnek fel amikor ezt az útlevelet egy jogszabályban akarjuk megfogalmazni. Ez rendkívül kritikus kritikus, nem olyan értelme, hogy kritizált, hanem hogy kritikus, nagyon kényes a tekintetben, hogy a szereplőket, a legkreatívabb pénzügyi szereplők, pénzügyi piaci szereplőket szabályozzuk ezzel. Köszönöm Mayer úrnak, hogy felvetette az adózási szempontokat, illetve a pénzmosás elleni küzdelmet is, amit a bizottság is fontosnak tart. Számunkra természetesen ebben az ágazatban döntő fontosságú elem, és a tekintetből is, hogy elemezzük, hogy mi mindent hozhat ez a az útlevél. Szerintem semmit sem lehet eldönteni, bármilyen is legyen az eszmának az értékelése, mindaddig, amíg a bizottság részéről nincs egy tényleges jóváhagyás a tekintetben, hogy adózási vagy pénzmosási szempontból nem lesz ebből probléma. Amikor az ESMA azt mondja, hogy a Bermuda és a Kajmán szigeteknél vannak továbbra is problémák, miután nem ők értékelték az adózási vagy pénzmosási kockázatokat, érdekes lenne tudni a szakbizottság számára, hogy milyen tekintetben vannak fenntartásaik, és ebből a szempontból meg lehet fogalmazni egy aggodalmat, hogy az arányosság és a felügyeleti képesség adott esetben nem lesz kellően meg. Azt is mondta, hogy nem azonos elbírálásban részesülnek az országok a a hongkongi és szingapúri piachoz való hozzáférés tekintetében, és hogy lehet, hogy ez még explicitebbé válik. Még két kérdőjelem van az egyik, hogy ennek az útlevélnek milyen hatása lesz magára az európai piacra, és hol tartanak ennek értékelésben azon országokra, amelyek tekintetében elfogadták vagy ajánlják az útlevelet. És az utolsó kérdés, lehet, hogy itt kellett volna kezdenem, hogyan lehet ezzel a kérdéssel tovább haladni úgy, hogy összekapcsoljuk azzal, hogy márciusban az 50-es cikket valószínűleg aktivizálni fogja az Egyesült Királyság. Mert a két ország, amelyekre nem probléma, az a Gerzé és a Jersey, de hát itt még mindig van egy dinamikát mutató probléma, és szerintem ezt nem tehetjük meg, hogy nem vizsgáljuk. Elnök, köszönöm szépen. Sziet Kamar! Köszönöm, elnök úr, köszönöm az ESMA-nak és a bizottságnak is. A tavalyi évben az IFMD készült egy vélemény, és nyilvánvaló, hogy a késedelmesség a megvalósításban egyes tagállamokban még késlekedik, tehát nehéz értékelni akkor, hogyha még nem is vezették be. Országonkénti vizsgálatot elvégeztük. A különbségek vannak a különböző intézmények között, hogy kérik-e egyáltalán az útlevelet, hogyan férnek hozzá a piacról, és milyenek a szabályozási keretek a harmadik országokban. Azt is elismerjük, hogy a az AEFMD 56. cikkében várni kell, és fontos, hogy ezt bevárjuk, mielőtt elindítjuk a jogalkotási kezdeményezést. A szabályozásban benne vannak a feltételek, és egy nagyon méreható vitát igényel a parlamentben, ami adott esetben több hónapot is igénybe vehet. Az parlament is jelezte, hogy biztosítani kell, hogy a harmadik országoknak olyan jogrendszerük legyen, ami védelmezi az ügyfeleket és az együttműködés az illetékes hatóságok között egy alapfeltétel, a megállapodások a kockázatoknak a kezelése szempontjából ugyancsak egy fontos ahhoz, hogy a felügyeleti feladatokat el tudják végezni. Fontos az országonkénti vizsgálat, a rugalmasság, az USA-ra vonatkozóan is érdekes. De szeretném megkérdezni az ESMA-tól, hogy a gyakorlatban mennyi a lehetősége, vagy a valóságos lehetőség arra, hogy ez az útlevél valóban megvalósuljon, és mi a, hogyan képzelik el a jövőben a különböző magánbefektetői rendszereknek, a nemzeti rendszereknek a kezelését. És fontos lenne, hogy ezeknek a tanácsoknak alapján végezzük el az értékelésünket, még mielőtt rátérünk a harmadik országoknak adott útlevélre. Uh, Mr. Igen, köszönöm szépen. Virink asszony, igen, köszönöm szépen. Négy kérdésem van. A bizottság milyen lépéseket tervez az ESMA tanácsa alapján harmadik ország beli útlevéllel korlátozott számú harmadik országokkal vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus erre vonatkozóan a nem EU tagországok listáját kibővíteni kívánja el, azt megelőzően, hogy az eszmán keresztül a harmadik országbeliek útlevelet kérnének. A következő nagyon fontos célkitűzés a harmadik országbeliek útlevelére vonatkozóan, hogy megfelelő növekedési és beruházási lehetőségeket biztosítsunk európai vállalkozások számára, különösen alacsony kamat mellett. Az ESMA kérésére értékelték, hogy a harmadik országbeli rendszer hogyan befolyásolja majd a belső piacot. Azt szeretnénk tudni az ezmától, hogy egy ilyen értékelést sor került erre az értékelésre, hogyha igen, akkor milyen következtetések voltak, ha pedig nem, akkor fogja-e az ESMA az EU hatóság, az EU alapok hatékonyságát a harmadik országbeli rendszerben is értékelni. A következő. A bizottság véleménye szerint milyen a harmadik országbeli útleveliek megadásának, odaítélésének esélye a Brexitet követően? Mely eh, miniszterelnök asszony eh, szerint Nagy-Britannia ki fog lépni az, egység, az egységes piacról. Ennek tükrében hogyan látják megkaphatja-e a harmadik országbeli útlevelet Nagy-Británia. Automatikusan megadja ezt a bizottság Nagy-Britániának azon az alapon, hogy már megfelelnek az EIFND szabályoknak, illetve van-e B terv továbbiakban. A harmadik országbeli útlevel megadásának rendszere hogyan fog működni? Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a, az EU levélhez az egyenlőség szabálya mellett hozzáféréssel rendelkezőek országok hogyan fognak megfelelni a szabályoknak a jövőben, milyen lesz az irányítás, és milyen e, lesz az ellenőrzés a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e más a GUE-tól? Úgy látom, nem. Akkor a zöldek. Gigolt kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a vita nagyon jó időben folyik, hiszen már nagyon régóta nem dolgoztunk a, az útlevélkiadás és a megfelelés részleteivel. A jogszabály kapcsán most itt az ideje, hogy ezt megvizsgáljuk. Két nyilvánvaló kérdés merül fel, azért, hogy az útlevél odaítélés és a a megfelelés miért is politikai jelentőségű. Először is az adózás miatt, és a, a pénzmosás elleni harc miatt, és a, az ekvivalencia eszközeit arra lehet használni, hogy ezeket a területeket eh, erősítsük, és ne legyünk naívak e tekintetben. Nagyon fontos, hogy a bizottság világos stratégiával álljon elő arra vonatkozóan, hogy hogyan akarja az ekvivalencia és mm, az útlevél eh, odaítélési szabályokat, a pénzügyi bűnözés leküldés és másrészt a Brexit ha végighallgatjuk a vitát Nagy-Britániában, akkor voltak olyan kollégák, akik ilyen nyíltan mondják, hogy legyen egyfajta adó paradicsom a közös piac számára, nagy-Británia. Ne legyünk itt se naivak, nem szabad megengedni azt, hogy újabb példákat, precedenseket teremtsünk. A tárgyalások nehogy olyan helyzetbe olyan helyzethez vezessenek, hogy bizonyos körülmények között ennek az országnak az ekvivalencia szabályai szerint megadtuk a, a hozzáférést, akkor miért nem adjuk meg Nagy-Britániában? Legyünk óvatosak, ne csináljunk még több, ne legyen még több precedens. Senki se higgye azt, hogy korábbi eseteket most tovább lehet vinni, minden további megfontolás nélkül és mindent logikusan, automatikusan az Egyesült Királyságra is lehet alkalmazni. Legyünk igenis óvatosak, és senki ne vegye magától értetődőnek azt, hogy bármiféle logikus kiterjesztés tovább vitel folytat, automatikusan megadódna. Az útmutatással kapcsolatban a módszer és a, az IFND harmadik országbeli vezetők számára biztosított lehetőséget a 67.4-es cikk értelmében. Ezt korábban is hallottuk már. Most ez az, ami a leginkább akadályozza a versenyt, a beruházókat és a, a, a rendszerszerű kockázatok nyomon követését. Mégis az útmutatóban sokkal korlátozottabb a, a felfogásuk, és csak bizonyos kérdéseket vázoltak fel, másokat nem. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy vajon a, a teljesítési szabályokat komolyan vesszük-e? Ezek azok a kérdések, amelyeket az IAFM révén és Nagy-Britannia erős pozíciója, álláspontja miatt felmerültek. Most a kérdésem, hogy ezek a szabályok most, ezeket a szabályokat miért nem veszik teljes mértékben figyelembe, akkor, amikor a, az útlevél kiadás és az ekvivalencia szabályait vizsgálják. Szeretném további részleteket hallani az eszmától és a bizottságtól is, hogy milyen lépésekkel akarnak koherensebb, erősebb ekvivalencia értékelési e, kereteket meghatározni az útlevél kiadáshoz. Hogyan akarják a szélesebb stratégiát kidolgozni, és hogyan akarják azt biztosítani, hogy az e, az útmutatóban ez, azokat a kérdéseket is megvizsgálják, amelyekért a parlament már régóta harcol. Köszönöm. Köszönöm én is. Nem látom az EFDD-től, hogy bárki jelentkezne, úgyhogy akkor visszaadhatjuk a szót először az ezmának. Igen, köszönöm szépen a szakbizottság tagjainak az igen pozitív visszajelzéseket a munkákkal kapcsolatban, és több kérdésre is szeretnék válaszolni, ami felmerült az adózás kérdése, amit a bizottság jelzett, az azt mutatja, hogy a, szabályozásra, adózásra összpontosítunk, és a bizottság bevonásával történik meg. Több megjegyzés volt a rendszerre vonatkozóan. Fontos azt látni, hogy az AFND rendszere az nem egy normál vagy szabályszerű ekvivalencia rendszer. Hogyha egy országot ekvivalensnek minősítünk, akkor alapvetően minden felügyeletet, elfog, minden felügyeletet elfogadunk abból az országból, és akkor az EU már nem végez felügyeletet. Ez tulajdonképpen alapvető, és az értékelések és annak ellenére, hogy mindig, eh, hogy az országokat eh, az útlevélkiadás szempontjából elfogadnak, ezeknek még mindig kell meg kell felelniük az AFND szabályoknak. A konkrét kérdések, a teljesítés, a díjazás. A harmadik országbeli vezetők, akik az Európai Unióban regisztrálnak, azok az EU jogszabályoknak és felügyeletnek kell, hogy megfeleljenek. Ebből a szempontból az ekvivalencia rendszer nem működik másként. A, az MOU-kat pedig meg kell a nemzeti jogszabályozókkal együtt állapítani, annak érdekében, hogy az Európai Unióban regisztrált harmadik országbeli vezetők az AFND-nek megfeleljenek. Pontosan ez volt az oka, hogy visszautasítottunk bizonyos országokat, hiszen nem tudtunk az MOU-ban megállapodni. Nem tudtunk helyszíni vizsgálatokat végezni annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy megfelelnek-e az EU követelményeinek konkrét megjegyzések a Hongkong kérdéssel kapcsolatban, és azzal a dokumentummal, hogy bizonyos felhasználó alapok privilegizált helyzetben vannak Hongkongban. Tehát, hogy kiskereskedő, illetve viszontberuházóknak Hongkongban eladtak a felhasználói alapból más tagállamokban lévőknek pedig nem. Ezt azért jegyeztük, mert, mert ez egy picit szokatlan. a hongkongi hatóságokkal elvileg összehasonlítható felhasználási rendszerünk van, de azt is látni kell, hogy az AFND elvileg nem a a viszont befektetői alapokról szól. Bizonyos értékben, értelemben ezt lehet tovább értékesíteni az útlevél kiadási rendszerben a hongkongi alapok számára is, és a nemzeti hatóságok még mindig meggátolhatják a belföldi fogyasztók számára a viszontértékesítést. Tehát látni kell, hogy az AFND végül is elsősorban a, a, a tovább viszontbefektetői alapokról szól. Észszerű a reciprocitás is, vagy az összehasonlíthatás, összehasonlíthatóság az EU alapok és a, az Egyesült Államok beli alapok között. Akkor azonban, amikor állami pályázat van, akkor sokkal nehezebb az EU alapokat az Egyesült Államokba vinni, mint viszont. Ezt figyelembe kell venni. Akkor tehát, amikor az útlevélkiadási rendszert bővítjük, akkor nem szabad minden alapra kiterjeszteni, ami az, Egyesült Államokból jön. Talán végleg elmondanám még a Brexit kérdéssel kapcsolatos megjegyzéseimet, ami ugye azzal a vitával is kapcsolatos, amit ma végzünk. Először is tehát, ha azonos lenne az alkalmazás és technikai szakemberként most tartózkodni szeretnék az AFND technikai részleteiről, de az AFND alapvetően a szabályozói és felügyeleti szabályokról szól, a hozzáférés, a reciprocitás, nem az AFND-ben kőbevésett szabályok, Hogyha tehát lenne e, erre vonatkozóan vita a jövőben, akkor azt is látni kellene, hogy a hozzáférési rendelkezések milyen formában működnek mindkét irányba. A, ebben a kontextusban végeztük el ezt a felvilágosítást, e, ezt a felmérést e két jogszabályi megközelítés alapján. Köszönöm szépen. Valóban ez technikai jellegű. Ahogy elhangzott, az ezmának nem kell figyelembe vennie az adózási és pénzmosási kérdéseket, de a figyelembe kell venni a kockázatokat, a piacromboló hatásokat, a piaci versenyt. A a 67-es cikk 4-es bekezdése az, ami erre vonatkozik. De ez a cikk azt is kimondja a következő bekezdésben, hogy a, a 35-ös és 37-41-es cikkekben foglaltoknak értelmében, és ugye pontosan ezek utalnak az adózási kérdésekre és a pénzmosás elleni harcra. Vajon ez a rendelkezés azt jelenti-e, hogy mindkét kritériumot értékelni kell, nem csak ezt a négy felsoroltat, hanem az összes többi olyan elemet is, amely a, a, az útlevélkiadáson kívül van. Ez csak egy technikai, jogi jellegű kérdés. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Valóban az adózással összefüggő kérdésekkel az a cikk foglalkozik, amelyet ön idézett, ám ez egy bizonyos dokumentum aláírásának előfeltétele, melyet Getner kollega említett. Éppen ezért különbséget kell tenni az előfeltételek között, valamint a kritériumok között, amelyről a 67-es szik negyedik pontja szól. Ez a cikk a versenyről szóló kritériumokat tartalmazza, ezeket természetesen az e ESMA hatáskörében értékeljük, e kritériumok teljesülését. Míg a verseny szempontokat pedig a bizottság fogja értékelni. Thank you, Commission. Thank you. Um... Bizottság, köszönöm szépen. hogy a Brexit kérdésére visszatérjek, hogy milyen kihatásokkal jár ez. Hát gondolom érték és elfogadják, hogy a különböző szenáriókról nem nyilvánulhatok meg, de annyit mondhatok, hogy átfogó és óvatos megközelítést alkalmazunk a harmadik államoknak való uh, útlevél kiadás részletes feltétel, részletes elemzést tesz szükségesé, és ez persze időbe telik. A harmadik államok megfelelése az eh, AIFMD útlevél feltételeinek, és ez hogyan fog működni. Hát Steven beszélt arról, hogy a mi felügyelőnk és a harmadik oldal államok felügyelőinek együttműködésének együttműködésén alapszik. Ez egy mm, egyetértési memorandumot kell aláírniuk Természetesen szélsőséges esetben az útlevelet vissza is lehet vonni, de hát tudjuk, hogy ez milyen következményekkel járna. Az adózás kapcsán megerősíthetem, hogy vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, ahogy már bevezetőmben is említettem. Egy sor munka folyamattól függ az eredmény. Önök is hozzájárulnak a végleges eredményhez, de a pénzmosás területén is új fejlemények tanúi vagyunk. Említettem, hogy a bizottságban egy egész listát állítunk össze, és ezen lista és munkafolyamatok végrehajtása fényében tudjuk majd a végleges menetrendet meghatározni, és tudjuk meghozni azt a végleges döntést, amely természetesen a harmadik államoknak kiadott útlevél adó szempontjait is figyelembe veszi. Megerősíthetem azt is, hogy a harmadik állam ekvivalencia és az útlevél kérdését szélesebb kontextusban is vizsgáljuk, de ehhez még túl korai volna, hogy részletekbe bocsátkozzam. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom az előadónak a szót. Egyikőjük sem beszélt a menetrendről. Mennyi ideig fog tartani ez a folyamat, hogyan látják? Nem tudom, hogy eh, tudnának -e ezzel kapcsolatosan észrevételeket tenni. ma először. Azt hiszem, hogy ez a bizottság térfelén van a labda. Mi a munka javarészét elvégeztük, tehát azt hiszem, hogy a további menetrendről a bizottságnak kell megnyilvánulnia. Mint mondtam, még mindig elemzést, saját magunknak is elemzéseket kell végezni, a végrehajtás, tekintetében, illetve a piaci zavar tekintetében. Az ESMA sok munkát végzette területen, és az ő tanácsadásuk jelentősen javította a helyzetet, de mi mindenképpen óvatos megközelítést akarunk alkalmazni. Biztosítandó, hogy ha döntést hozunk, ezt megfelelő alapokra helyezzük. Említettem, hogy az adókérdéseket nem teljesen mi befolyásoljuk, hiszen a mi közvetlen befolyásunkon túl álló szempontokért is figyelembe kell venni. Ilyen módon nem tudok végleges választ adni arra, hogy mikor zárjuk le ezt a folyamatot. Köszönöm szépen! Azt hiszem, nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy ez egy nagyon fontos eszmecsere volt, melyet itt most lefolytattunk. Úgy hiszem, hogy a prudens, óvatos megközelítés, a helyes megközelítés, egyetértek és nagyra értékelem mindezt, amit Getner úr mondott a további alkalmazás tekintetében, illetve az adó és pénzmosás területén zajló munká, munkára való figyelemről mondott jelesül tehát, hogy az útlevél kiadásának szempontjai közé bekerülhetnek ezen szempontok is. Hiszen nem volna kívánatos, hogyha az útlevél kiadását más szempontok alapján határoznák meg, mint a pénzmosás, illetve az adóterületen kialakulnak. Nagyon fontos elemről van szó, és természetesen nyomon követjük e nagyon fontos, egyben kritikus területen a jogalkotás folyamatát. Köszönöm mindenkinek! segítsen Dear colleagues, Kedves kollégák, lépjünk tovább, és lássuk a 9-es és a 10-es napi rendi pontot. Értékpapírosítás. Mint tudják, július végén 400 körüli módosítót nyújtottak be az STS és 160-at a CRR javaslattal kapcsolatban. Egy szóval az előadóinknak rengeteg munkája volt ezzel a két javaslattal. Eljött az ideje annak, hogy ezen módosítókat megvitassuk, és lehetséges közös megoldásokat körvonalazzuk. Le, kezdjük az STS dossziéval, és megadom Paltánknak a szót. Tessék, Paul. Köszönöm szépen, Roberto. Azt hiszem, hogy a parlamentben egyetértünk, ezt kijelenthetjük, hogy egyetértünk abban, hogy le kell vonni a pénzügyi válságból eredő következtetéseket. És abban is egyetértünk, hogy a tisztelt háznak választ kell adni arra, hogy a valaha toxikus termékeket detoxikálták-e. A bizonyítási teher persze az Európai Parlament feladata. De mi feladatunk az, hogy hiteles és meggyőző válaszokat adjunk, mely széles körben támogat a tisztelt ház. Úgy hiszem, hogy ez lesz az egyedüli meggyőző válasz, hiszen egy kis többség eh, az értékpapírosítási rendszer minőségébe vetett kételyeket növelné csak. Hogyha a pénzügyi válság tanulságait le akarjuk vonni, akkor voltak éppen azt akarjuk, hogy mély és likvid piacokat biztosítsunk, melyek a jó és a rossz időkben is jól működnek. Az értékpapírosítás megfelelő finanszírozást jelent. Fontos, hogy a szisztemikus kockázatból a nem szisztemikus intézet fele tereljük a kockázatokat, és megnöveljük a, biz- a bizalmat, melyet az intézménybe és a rendszerbe vetnek a szereplők. Ez az egyértelmű cél. Látunk most például autóhiteleket, másodlagos minőségű autóhitelválságot kialakulni az USA-ban. Fontos tehát, hogy jó termékek jelenjenek meg a piacon. Lássuk a módosítókat. Igyekszem rövid átfogó képet adni a módosítókról, próbálom felvázolni, hogy hol rajzolódik ki az együttműködés lehetősége. A mélyebb likvid piacnak átláthatónak kell lenni. Ebben a kérdésben egyetértés rajzolódik ki. Mind a piaci szereplők, mind a felügyelők számára fontos, hogy a piaci termékek átláthatók és egyben hozzáférhetőek legyenek. De ugyanakkor az Európai Parlament frakciói azt is biztosítani szeretnék, hogy minden javaslat reális és arányos legyen. Ezen még dolgozunk, hogy például az erőfeszítések megkettőződését elkerüljük, de ugyanakkor jobb felügyeletet biztosítsunk a piac működése felett. Ami pedig az érdekek egyeztetését illeti, széleskörű egyetértés rajzolódik ki, hogy az értékpapírosítás nem vezethet az elosztáshoz, vagy pedig az torzuláshoz, de az egyik nagy véleménykülönbség az alignment of interest kérdésében jelentkezik. A javaslatban több elem van, amelyet további vitát ér, tesz szükségessé. A kockázat megtartás, vagy risk retention rétről mi 5%-ot gondolunk, van frakció, aki 25%-ot javasol, van, aki 15%-ot. Tehát itt kreatívan kell a megoldást találni. Illetve a harmadik fél vonatkozó szabályok és a szankciók tekintetében sincsen még teljes egyetértés közöttünk. Azt hiszem tehát, hogy az alignment of interest kérdését a három részkérdésben még tisztázni kell. Van egy további kérdés, amelyről még nem nyitottunk vitát, ez az ABCP-kre vonatkozik. Van frakció, aki az ABCP-k tekintetében más véleménye van például a hitelek eh, futamideje tekintetében, vagy maturitása tekintetében. Egy szóval egy sor módosítót nyújtottak be az ABCP bék tekintetében, és itt még eh, közelíteni kell az álláspontokat egymáshoz. Igyekszem a 4-5 perces keretbe fogni magamat, de hát nagyon sok van Úgy hiszem, hogy keményen kell még dolgoznunk azon, hogy a kompromisszumot kirajzoljuk, a mély és likvid piac a fő cél, amely a jó és a rossz időkben is működőképes. Ezt a célt nem szabad szem elől veszítenünk, és az Európai Parlament egy fontos jelzést adhat ki, hogy ez a termék, illetve maga az értékpapírosítás rendszere jól működik, de egy átfogó működő rendszert kell kialakítani. Hiszem, gyakran úgy tűnik a helyzet, hogy szétszerelték a motort, és most jönnek az amatőrök is, összecsavargatják a motor alkatrészeit. Egy szóval tényleg egy értékpapírosítós terméket kell kialakítani, amely rossz időkben is biztonságos, és persze átlátható, és erre vonatkozó konzisztens javaslatot kell elkészíteni, Mindezt elmondva örömmel hallom a különböző frakciók politikai prioritásairól mondottakat, figyelek majd a mondandójukra, de remélem azt is ugyanakkor, hogy a frakciók azon is gondolkoznak majd, hogy hogyan lehet majd egy kompromisszumot elérni, és hogyan lehet széleskörű többséggel felsorakozni a javaslat mögé a tisztelt házban. Köszönöm. Thank you very much. Now we hear to the rapporteur. Köszönöm szépen, és akkor most Pablo Zabát hallgatjuk meg, azt Köszönöm szépen, elnök úr, engedjék meg, hogy én is köszönetet mondjak a két jelentés egyetemen összefügg, és nagyon jó volt az együttműködés és a az árnyék jelentéstevőkkel. És szeretnék köszönetet mondani nem csak az árnyékjelentéstevőknek, hanem azoknak a kollégáknak is, akik javaslatokat tettek annak érdekében, hogy ezt a jelentést javítsuk. Az egyik eh, alapelv és legfontosabb elv, amire épít az Unió, ez pedig az, hogy a, az értékpapírpiac eh, biztonságos legyen. Ez mindenképpen fontos. Úgy gondolom, hogy ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az értékpap illetve értékpapírosításnak nagyon fontos szerepe volt az európai piacban a válság előtt, és a válság óta pedig kisebb veszteségeket volt kénytelen szenvedni, és ugyanakkor egy kicsit stigmatizálódott is ez a piac, és az, értékes, az értékpapírosítás éppen ezért vetődött fel, illetve ez az új javaslat. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy két célunk van mindezzel. Egyrészt biztosítani a pénzügyi stabilitást, másrészt felől pedig, hogy hozzájáruljunk a fenntartható gazdasághoz a kérdésre összpontosítani azért fontos véleményem szerint, az értékpaporítással kapcsolatban, mert először is a hierarchia. Az árnyék jelentéstevők különböző javaslatokkal éltek, amelyek előttünk vannak. Ez szerintem az egyik legérzékenyebb kérdése a jelentésnek. Én szeretném elmondani, hogy keresem azt a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk a megfelelő hierarchiát kialakítani, és ugyanakkor biztosítani azt, hogy a tagállamokat ne befolyásolják a hitelminősítők. A tőkepiaci unió még egyáltalán nem egy fontos elem, hanem ez kell, hogy legyen egy lehetőség, hogy a hozzáférhetővé váljanak ezek az eszközök. A kisebb vállalkozásoknak a finanszírozása általában a helyi bankoknál történik, de figyelembe vehetnek egyéb tőke vagy érdekpapír beruházásokat is. Éppen ezért, ha nem sikerül ezt megfelelően szabályozzuk, akkor ugyanolyan hibákat fogunk elkövetni, mint ahogy ezt tettük a múltban. A KKV-k fontosak a javaslat szempontjából. Fontos lenne két kérdést megvitatni. Egyrészt a rugalmasság, ugyanakkor pedig az értékpaporisítás a KKV-k esetében. Ez egy lehetséges megoldás és ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy ne ö, ö, rész, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a KKV-k az értékpaporsítás során. A tanácsnak a javaslata szerintem jó irányba mutat, ugyanakkor ez a kockázat szinttel is összekapcsolódik, és mindenképpen globális megoldást kell keresnünk a felvetett problémákra vagy kérdésekre. Ez a fő kérdés, amiről én szeretnék itt ma vitát folytatni, és várom az önök észrevételeit. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen ott már Kárász következik. Elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék mindkét előadónak, az árnyék előadóknak köszönetet mondani az eddigi együttműködésért. Egy dolog közös, azt szeretnénk, hogyha a, az engedélykiadásból, a az útlevél kiadásból egy egységes rendszer tudnánk alkotni. Úgy gondolom, hogy egy kicsit olyan ez, mint hogyha autót akarnánk építeni, öt személyes autót, de nyolc légzsákot, hétre, biztonsági övet, és aztán amiatt panaszkodunk, hogy már csak 10 km per órával tud menni az autónk. Ezt akarjuk megakadályozni azt kell tudnunk biztosítani, hogy felesleges akadályokat ne állítsunk fel. Azt szeretnénk, hogyha a, a reálgazdaság számára megfelelő hatással bírnának, és átlátható, biztonságos formában működne az értékpapírosítási rendszer. At, vonzó és alkalmazható legyen. A biztonság és az alkalmazhatóság közti egyensúly még nem nincs meg minden pontban. De szeretnénk ehhez széles többséget biztosítani a házban. Három dolgot emelnék ki. A data repository, ez helyes irányba megy, szaba, ö, független szolgáltatókkal, akiket nyilvánvalóan először ellenőrizni kell biztosítani kell a megfelelő szakértelem lesz, és új pályázókkal még javítani lehet, vagy résztvevőkkel lehet javítani a kínálaton. A második, a harmadik országok szempontja, ez már a már meglévő értékpapírosításnál. Itt a vélemények egy kicsit eltérnek. Én azt tartanám fontosnak, hogy az SDS címke kiváló minőségét is eh, itt megtarthassuk, anélkül, hogy bármilyen értékpaparisítást kizárnánk, és eh, a régi és az új között szigorú vonalat húznánk, hiszen ez nem is igaz, eh, hiszen az sem igaz, hogy minden régi értékpaparisítás rossz, és hogy minden újat védeni kell. Kell egyfajta differenciálás az eljárásban. A harmadik szempont pedig és itt eh, pillanatnyilag eh, tulajdonképpen ez a fő probléma. Arról kell döntsünk, hogy sikeres lesz-e a javaslat, az 5%-os eh, kockázat visszatartása az jó-e. Azért beszélek ötről, mert az eddigi alapom vagy alapunk az volt, hogy a bizottsági jelentés a CAD 2 bevezetésével világossá tette, hogy miért kielégítő az 5%-os kockázat visszatartás. Az akkori vezető Európai Felügyeleti Intézet ezt meg is erősítette. 2014-ben is volt egy olyan értékelés, amelyben nem akarják ezt a kockázat visszatartást megszüntetni. Úgyhogy pillanatnyilag nem látom hogy a 20-25 százalék eh, lenne a megfelelő az értékpapírosítási tevékenységek esetében. Eh, szerintem meg kellene tudnunk állapodni, nem hiszem, hogy ha valaki 5-öt mond, a másik 25-öt, akkor a 15-nél meg tudunk állapodni. Nem, itt most a döntő a pont az az lesz, hogy mi az, ami a biztonságot, a vonzerőt javítja, és mi az, ami a olyan kockázat visszatartási szint, ami még nem akadályozza ezeket a tevékenységeket. Úgyhogy igazából még nem győztek meg arról, hogy az 5%-ot fel kellene adjuk. Ez az tehát, ahol az előadónak és a, a, az árnyék előadóknak meg kell állapodni. Köszönöm. Köszönöm én is. Messerschmitt úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a két előadónak a hozzászólást. Tránőrnak, aki az én előadón volt ebben a, a kérdésben, az értékpapírosításban. Nagyon jó, hogy előre haladunk, óriási mennyiségű módosított kaptunk, próbáljuk elemezni, különösen az új javaslatokat, de meg kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan területek, ahol úgy tűnik, hogy nagyon messze állunk még egymástól. Osztom persze a széles szövetség célkitűzését és a háromoldalú tárgyalás nagyon fontos, de ehhez azért az is kell, hogy legyen kompromisszum készség is. Ezzel kapcsolatban három akadályt látok azonban. A kockázat visszatartása, ahol a, a, a tanács akarata képessége alapján nyilvánvalóan gyors, szilárd megállapodást lehetne kötni. Meg kell, hogy mondjam azt is, hogy igen furcsa, hogy az Európai Parlamentnek miért kell most új és ellentmondásos gondolatokat bevetni, bevezetnie, ami egyáltalán nem azt a vitát tükrözi, ami a tagállamokban fontos, és ami ott tárgyalás tárgyát képezi az LKP, az EBI, a bizottság, vagy bárki foglalkozna vele. Egyszerűen nincs szükség ezekre a javaslatokra, pusztán meg kellene állapodjunk a globális normákról. A másik a felügyeleti mechanizmus. Lehet, hogy el tudjuk majd fogadni azt, hogy az eszma egyfajta útmutató szerepet kapjon a kompromisszumok megfogalmazásához, de a kompromisszumokhoz. De a végleges döntés az mégiscsak a nemzeti illetékes hatóságok kezében kell, hogy legyen, hiszen oly sok különbség van a jogszabályokban, a struktúrájukban, egy sor kérdésben a tagállamok között. A harmadik dolog pedig egy olyan kérdés, ami véleményem szerint szinte még nem is eh, merült fel, az, a, az előző rendszer öröksége, ez nagyon fontos. Az az elképzelés ugye, hogy biztonságos rendszert teremtsünk a piac számára. És hogyha nem találunk meg azt, ha nem találjuk meg a megfelelő kilépési megoldást, akkor nem fogjuk a munkahelyteremtési, tőketeremtési, piacbiztonsági célokat elérni, ami pedig ennek pont a célja kellene, hogy legyen. Tehát a javaslat az jó, de azért a valóságban kell, hogy maradjunk. Azt kérem ezért előadomtól, hogy adja fel ezeket az álmodozásokat, hogy a földre hozza a paradicsomot, hanem nézze meg azt a világot, amiben élünk, és most csak a kockázat visszatartásról beszélek, és akkor ilyen javaslatot terjesszem be, amire majd tudunk foglalkozni gyorsan, összefogottan, ahogy a partnerünk a tanács is meg fogja tenni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. E, Petra Jecek a következő. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy megismétlem én is azt, hogy az ALDE célja az, hogy erős, határozott és versenyképes e, kereteket tudjunk Európában kialakítani. Nyilvánvalóan sokféle finanszírozási forrás van a piacon, és az SZDSZ keret ahhoz szükséges, hogy a bankok megfelelő tőkét tudjanak felszabadítani a, és ösztönözni a vállalkozásokat. Most ennek tőkében több módosítót nyújtunk be az értékpapír európai keretrendszeréhez. A kockázat visszatartási arányoknál jól kapcsolatban örülnénk, ha csak erre kellene figyelni, de az előzőek már említették ennek a problémáit részletesen, úgyhogy én csak annyit mondok, hogy határozottan úgy véljük, hogy a kockázat visszatartást 5%-on kell tartani ahhoz, hogy az SDS, tehát a keretrendszer működőképes legyen. A rendszer gyakorlatias, simán működőképes kell, hogy legyen, ehhez rugalmasságra van szükség. A, a, a legacy tranzakcióknál, az ABCD tranzakcióknál. Úgy gondolom, hogy a, a bizottság javaslatai túlzóan korlátozók, és a keretrendszeren belül ezért a lejárati határidőket mi szeretnénk 3 és 6 évre felemeltetni. Úgy gondolom, hogy a harmadik fél tanúsítványainál további biztosíték szintre van szükség, mind a kibocsátók, mind a beruházók számára. Csak így lehet a, a keretrendszer kritériumait teljesíteni. A harmadik felek tanúsításaival kapcsolatban úgy gondolom, hogy mindig a, a, származ, a származtatónak kell az értékpapírosítást biztosítania, végül pedig az átláthatóságról. Osztom az előadó célkitűzését, és biztosítani kívánom én is azt, hogy további információ álljon rendelkezésre a beruházóknak. De azt is biztosítani kell, hogy a végrehajtott intézkedéseket cél érdekében költséghatékonyak és többletértéket jelentenek a folyamatban minimalizálni kell azokat a plusz terheket, amelyeket a felügyelőti hatóságokra rovunk. Ezért óvatosan kívánjuk az európai értékpapírosítási rendszert végrehajtani abban a formában, ahogy azt a, az előadó javasolja. Kedves kollégák, nagyon várom a további vitát az előadóval, árnyék előadókkal, és őszintén remélem, hogy sikerül előre lépnünk, és a november 10-ét tartani tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Eh, Biegász úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Hónapok óta vitázunk erről a témáról, és sajnos ez idáig senki nem tudott meggyőzni bennünket arra, hogy az értékpapírosítás rendszere előnyekkel járna. Nem látjuk, nem értjük, hogy hogyan volna lehetséges ezen jogalkotói kezdeményezéssel csökkenteni ezen termékek kockázatát. Azt a kockázatot, amely végül is a pénzügyi válságra vezethető vissza. Nem gondoljuk úgy, mégpedig egyáltalán nem, hogy a termékek egyszerűek vagy átláthatók volnának. Erről bizony nem sikerült bennünket meggyőzni. Mi több, arról sem sikerült meggyőzni bennünket, hogy itt a gazdaság finanszírozásának kérdésével állnánk szemben, nem sokkal inkább a kereslet határozza meg ezt a jelenséget, a kereslet viszont túl alacsony az Európai Unión belül megjelenő takarékossági politika okán, a gazdaságot kell újabb lendületi pályára állítani, de hát ezt az értékpapírosítással nem lehet elérni. Valóban alul finanszírozott a gazdaság, de az értékpapírosítással nem találunk gyógyírt megoldást erre a helyzetre. Úgy gondoljuk, hogy az adósságok értékpapírosítása Végezetül csak arra szolgál, hogy a bankok mérlegét megszépítsük, kozmetikázzuk. Ez pedig éppen, hogy nem átláthatóságot teremt a piacon. Ezért úgy gondoljuk, hogy a világ sokkal jobban élhetne, működhetne, hogyha nem használna ezeket az értékpapírosított termékeket. Persze a gazdaságnak tőkére van szüksége ezért játszik olyan fontos szerepet a pénzügyi rendszer a gazdaságban. És éppen ezért gondoljuk azt, hogy ezt a kérdést nem szabad háttérbe sorolni. Nagyon fontos kérdéssel van dolgunk is. Nem szabad ezt csupán a magán felügyeleti vagy önszabályozó rendszerekre bízni e rendszer szabályozását. Mi több meg vagyunk róla győződve, hogy a jövőben a finanszírozási rendszer nyilvános ellenőrzés alá rendelendő itt kell biztosítékokat teremteni, annak érdekében is, hogy a pénz a reálgazdaságba áramoljék. Ezért tehát frakció másként gondolkodik e javaslat kapcsán, hiszen nem gondolom, hogy az értékpapírosítás útján kellene járnunk, nem. Ez az út rossz irányba vezet 2007-2008-ban a válság is ezen liberalizációs mozgalom eredményeként jött létre. Nem győzöm hangsúlyozni, milyen veszélyes jelenséggel állunk szemben. Köszönöm szépen. A zöldek nevében tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. El szeretném mondani, hogy milyen nagyra értékeltem, és milyen izgalmas volt az árnyék jelentéstevőkkel való munka és eszmecserem konstruktív szellemben sikerült arról is beszélnünk, hogy miben nem értünk egyet. Bevezetőként el szeretném mondani, hogy a zöldek számára a legnagyobb aggály abból ered, hogy az STS minőségi címkét hasznosnak tekintjük hogyha túlzottan szélesek ugyanakkor a kritériumok, akkor nem sikerül majd egy olyan szegmest kialakítani, ahol a befektetők biztonságban lehetnek, és ilyen módon a bizottság elvéti a célját. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy senki sem akadályozza majd meg a szereplőket, hogy nem STS alapú értékpapírosítást hajtsanak végre, és ilyen módon az STS címke értékét fogja veszíteni. A maradék időben a javaslat két szempontjáról szeretnék beszélni, a kockázat megtartásról másodszorban. Elsősorban azonban a homogén kérdésről szeretnék beszélni. Ezt a második pilléres vagy szintes jogalkotás kell, hogy meghatározzam. És nem a kitettség listájára kell koncentrálni. Azt is gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a transolás kérdését is figyelembe vegyük. Nem olyan egyszerű ez a kérdés. Az értékpapírosítás komplexebb, akkor, hogyha 50 transsal dolgozik a értékpapírosító vagy a kibocsátó, mintha csak három transsal dolgozik. Minél több a trans, annál átláthatatlanabb lesz a rendszer és a több transzból álló termékek bevetett bizalom könnyebben vészel. Ugyanakkor az jelentéstevő fő célkitűzését ilyen módon nem lehet elérni, hogy az STS működjön a válság idején is. Az értékpapírosítás masszív és erős osztályozására van szükség, annak érdekében, hogy az STS címke hiteles legyen az címkézést nem szabad túl egyszerűvé tenni. Remélem, hogy sikerül megállapodásra jutnunk annak érdekében, hogy meg kirajzolódjon a megállapodás, miután a bizottság elvégezte a házi feladatát. Ami pedig a kockázat megtartást illeti, itt a frakció, többi frakcióval való véleménykülönbségünket szeretnénk meghaladni a season loans kapcsán. Nagyon fontos, hogy ez alignment of interest kérdését úgy szabályozzuk, hogy az értékpapírosított hitelek rendszerét átláthatóvá tegyük. Három paraméterre van szükség, és úgy gondolom, hogy ez egy kompromisszumot rajzol ki. Egyrészt maximális és minimális risk retention vagy kockázat megtartás és a seasoning opci, opci, optimális szintje. Ezt a három szempontot kell tisztázni. Jelenleg a vitában három álláspont rajzolódott ki, illetve három frakció abban egyezett meg, hogy a minimum és a maximum körben mennyi legyen, illetve a minimum megtartás legyen 5% és az optimum seasoning meg legyen nulla, nulla körüli. Másik három frakció pedig úgy gondolja, hogy a minimum és a maximum risk retention, kockázat megtartás 20 vagy 25 legyen, és az optimális seasoning pedig legyen 0%. Mi, zöldek ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a minimális kockázat megtartás legyen 10, a maximum 25%, a seasoning level meg legyen 50%. Örömmel látom, hogy a kompromisszumok listájában az előadó minimális 10 és maximális 25%-ról beszél, és 10%-os seasoningről. Üdvözöljük ezt a javaslatot, melyel a két kockázat megtartási opció között hidat lehet kialakítani, és örülök, hogy az előadó egy széleskörű kompromisszumot akar kirajzolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marko Vállé. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönöm a két előadónak, illetve az előadónak a munkát, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkát. Egyetértek. Viegas kollégámmal a tekintetben, hogy ez a javaslat miért nem a kívánatos irányba halad, és miért nem a, támogatjuk azt a megközelítést, hogy ezeket az eszközöket rászabadítsuk a piacra, sokkal inkább keresleti problémával állunk szemben, illetve a takarékossági politika áldatlan következményeit fizetik meg a gazdaság szereplői jelenleg, hiszen Európa téves úton jár, a takarékosság útján jár. Ennek ellenére próbáltunk hozzájárulni a javaslat javításához, a fogyasztó védelme a legfőbb cél. Az estés rendszer vitájában Zanni kollega a szintetizált értékpapírosítás, az újraértékpapírosítás kérdéséről beszélt, és azt mondta, hogy maga az EKB az egyik kockázatért felelős intézmény, hiszen a lending of trust rate nem felel meg a piac elvárásainak, és ezért megbolygatta a piacba vetett hitet. A harmadik államokkal való értékpapírosítás rendszerét is át kell szabni, és úgy gondolom, hogy az átláthatóság rendszerét is növelni kell. Kérjük azt is, hogy egy hatástanulmányt is tartalmazzon, az, az egységes és átlátható STS rendszer működéséről a javaslat, és az agregált és dizagregált adatokat is mutassuk ki. A retention, vagy a megtartás tekintetében a 20%-os küszöb mellett vagyunk. Az STS jelentés munkája az árnyék jelentős tevők között Paul vezetésével nagyon konstruktív volt, és reméljük, hogy előre lépünk, de jelzem még egyszer, hogy komoly szkepszisünk, kételjünk van az egész dokumentummal kapcsolatban. El kell kerülnünk azt, hogy a pénzügyi uh, ipar, uh, ipart túlzottan uh, felzaklassuk ezzel a javaslattal. Mi több arra arra ösztönöz bennünket a valóság, hogy minél gyorsabban fogadjuk el ezt a javaslatot, amely még egyszer mondom, több problémát, mint megoldást tartalmaz. Zalba kollega dossziéjához szeretnék még röviden hozzászólni. Kértük, hogy csak a standardizált módszert használjuk kizárólag. Ám az STS értékpapírosítás területén fontos, hogy kiküszöböljük az újra értékpapírosítás rendszerét, és hiszen itt egy 15%-os kockázati küszöböt látunk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy 15%-os küszöbb nem átléphető. Ami pedig a szintetizált értékpapírosítás rendszerét illeti, látni kell, hogy ezek végtelen komplex termékek, és a szír vagy csír rendszere nem biztos, hogy lefedi őket. Itt meg kell emelni a küszöböt, főleg 80%-kal a KKV-k számára. Máskülönben a reálgazdaság számára nem tudunk hasznot hajtani, és a pénzügyi manipulációk előtt nyitjuk meg a lehetet, a terepet. El kell kerülni, hogy ez a javaslat sokkal ne az nagy pénzügyi konglomerátumok érdekét szolgálja, hanem mondjuk mi itt a parlamentben, akik a társadalom és a választók érdekét szolgáljuk, sokkal inkább a fogyasztók érdekét szolgálja, és a szisztemikus kockázatokat segítsen kiküszöbölni. reméljük, hogy sikerül majd megfelelő kompromisszumokat kialakítani, amelyek éppen az állampolgárok céljait és érdekét szolgálják. Köszönöm. Thank you. I don't see... Köszönöm szépen. Akkor most az árnyék jelentést következik. Jonas Fernández. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő munkájáért. Pablónak és Szálvának. Nagyon sok ülésünk volt, valami, mindenki próbált engedményeket tenni, és vannak ugyanakkor olyan vélemények, amiket mindenképpen szeretnénk megőrizni a tárgyalások folyamán ha össze kellene foglalnom ennek az ügynek a konfliktusos pontjait, akkor négy van, ami döntő fontosságú. Az első az a jelenlegi megfogalmazása azon követelményeknek, amelyek az STS értékpapírosítással kapcsolatosak. az az, hogy kedvező arányokat határozhatnak meg a saját tőke tekintetében. Itt egyszerűen lecsökkentjük az arányokat a bizottság javaslatához képest nem ö, javasoltunk ö, nagyon sok módosítót, mert alapvetően egyetértettünk a bizottsági javaslattal. Az a javaslat, amelyik azt célozza, hogy nagyon nagy mértékben csökkentsük az értékpapírosítás esetén támasztott követelményeket, az nem jó megoldás, és mindenképpen nagyon távol áll a mi álláspontunktól. A második dolog, még a hierarchizálás tekintetében várunk egy véleményt, hogy a saját tőke igények hogyan kell, hogy alakuljanak. Készítettünk módosítókat azért, hogy a különböző minősítő intézmények ne tudjanak beleszólni ebbe a jogalkotási menetbe, hogy azok a rendszerek, amelyet ezek a minősítő ügynökségek vagy intézmények alkalmaznak, azok a saját tőke számítása tekintetében nem az STS rendszert alkalmazzák, és az értékpapírosításnál sem, és szeretnénk ezzel kapcsolatban megismerni a jelentéstevőnek az álláspontját, és szeretnénk, hogy a jogalkotási folyamaton maradjanak kívül a minősítő intézmények, és a bizottsági javaslatot kövessük. Másfelől a bizottságnak a javaslata, bevezetett egy olyan cikket, amelyet nagyon megcsorbítottak. A szintetikus értékpapírosításnak bizonyos tőkekövetelményei feltételei is voltak. Szerintem ezen mérehatóan el kell gondolkodni milyen esetekben kaphatnak ezek ilyen előnyöket, tehát a tőke, saját tőke tekintetében, és a másik javaslat, amelyik pedig ennek az ezzel járó összes bizonytalanságot részletezi, és melyek azok a szintetikus értékpapírosítások, amelyeknek meg lehet adni a saját tőkevel kapcsolatos előnyeket az SZDSZ-ek esetében csökkentett saját tőke követelmények lennének, és ez azt jelenteni, hogy olyan értékpapírosításokra kerülhet sor, amik egyáltalán nem felelnek meg az, a szabályoknak, és ez nem jó dolog. Az én frakcióm több módosítót is készített azért, hogy a saját tőkével kapcsolatos követelményeket vizsgáljuk felül, mert úgy gondoljuk, hogy ez az ügy, ez a dosszié nagyon szorosan összefügg Polnak a dossziával vagy ügyével, és hogyha azt akarjuk, hogy átlátható, egészséges értékpapírosítás legyen, akkor szerintem a saját tőkével kapcsolatos bizottsági javaslatokat kell figyelembe venni. Hogyha ezek az SZTS-ek nem kellően átláthatóak, akkor viszont a saját tőke követelményeken kell módosítani azért, hogy garantáljuk a piac biztonságát. Tehát ez a két rendelet vagy szabályjavaslat összeköti a hatékonyságot, a biztonságot, a növekedést, és azt szeretnénk, hogy valami gyors megoldás legyen, de ugyanakkor biztonságos is. Tehát, hogyha a biztonság és a sebesség között akar választani az ember egy gépjármű esetében, és akkor mindenképpen mindig a biztonságot kell választani tehát reméljük, hogy sikerül megfelelő megállapodást elérnünk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm. Köszönök Pablónak és a más többi árnyékjelentéstevőnek is. Az ECR nem támogatjuk a jelentéstevő által felvetett kérdéseket, és reméljük, hogy az ő irányába haladunk majd tovább. Ahogy az Alde elmondta, a a lejárati idők nem megfelelő egy kockázati modell számításban. Különbséget kell tenni a senior és a junior szeletek között, vagy transok között. A második dolog, hogy a belső feltételekkel kapcsolatban a 17-es módosítóját beterjesztette az ECR, és ez a proxy adatoknak a figyelembevételét is előirányozza. Számos intézmény ennek fontos, hogy azonos feltételekkel dolgozzanak, és azonos felügyeletben részesüljenek. Ami a módszereknek a hierarchiáját illeti, az én ö, frakcióm ö, aggódik több elem miatt is, ahogy a külső ö, minősítő intézmények a használatával kapcsolatban. Megint csak van az Aldénak is egy, ö, van egy ö, szimpatikus ö, módosítója, a 136-es, és a belső értékelési megközelítés. Ez egy eléggé konstruktív módosító véleményem szerint, ami lehetővé teszi, hogy megfelelően történjen a minősítés. Ami azokat a területeket illeti, amelyeket nem támogatunk, nem támogatjuk azokat a felülvizsgálatokat, amelyek az összes értékpapírosítási megközelítést e, meg akarják szüntetni. Ráadásul az ECR nem támogatja a 122-123-as módosítókat, úgy az aggaszt bennünket, hogy az implicit támogatás az miért lenne része a jobb kockázatkezelésnek. Azt javasoljuk, hogy ezek egymással legyenek kapcsolatban. Ráadásul nem támogatjuk az sem, hogy bizonyos referenciákat kiemeljünk. Az implicit támogatási szabályok nem elfogadhatók. Ugyanakkor összességében köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkáját is, akik konstruktív légkört teremtettek. Michael Toyer. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Zálba előadónak, de Tán kollégának is köszönetet mondani, hiszen ugye a két eh, dosszié összefügg. Az a benyomásom, hogy az előadók, a lányék előadókkal való tárgyalások jelentősen előre haladtak, és úgy gondolom, hogy a reálgazdaság eh, pénzügyi rendszereit eh, biztosíthatjuk, újra kiépíthetjük és feléleszthetjük a anélkül, hogy a pénzügyi válság okozta kockázatokba újra bele kellene menjünk. A már közreadott kompromisszumos javaslatokkal kapcsolatban az Álde nevében egy dolgot szeretnék mindenképpen kiemelni. A reálgazdaság jelentőségét, ha megvizsgáljuk, akkor különösen a, a kereskedelmi értékpapírok, amelyek a reálgazdaság kereskedelmében és pénzügyi életében különösen fontosak, tűnik fel. Nos, az eredeti megfogalmazás és a bizottsági megfogalmazás probléma az, hogyha ez kiesne, akkor ez kiesne az IAE, a, a belső értékelési felfogás és megközelítés is. Tehát a, a nem lehet az érdekünk, hogy ezzel a, az illegális kereskedelmi értékpapírokat csempé, lehessenek, lehessen visszacsempészni. A figyelembe kell venni, gondolom azt, hogy a belső értékelési megközelítés a jövőben is használható legyen. A lefolytatott tárgyalásokból az a benyomásom, hogy a politikai frakciók közül senki sem akarja a a tőkealapú értékpapírra ügyleteket megnehezíteni, az értékpapírosítást a reálgazdaság finanszírozása érdekében próbáljuk erősíteni. Ezért fontos kell, hogy legyen, hogy az értékpapírosítási piac a mm, negatív hatásokat elkerüljék, azokat, amelyeket a, a mm, a körhinta ügyletek okoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viegas úr a következő. Nem? Akkor nem. Zöldek? Köszönöm szépen, elnök úr, igen. Igazán eh, megkülönböztetett helyzetben vagyok, hogy a zöldek eh, árnyék előadójaként szólhatok. Bevezetőként hadd mondjam el, hogy az STS értékesség papírosítása úgy gondolom, hogy a származási jogszabályok, tehát az ezt megelőző dokumentum kapcsán különösen fontos, arra kell, hogy épüljön. A keretrendszer változtatásait ezért minimális szintre kell szorítani. Minden olyan lehetséges követelmény, konzervatívnak tekinthető, és a piacot kétségesíteszi. Három dolgot emelnék ki. Először is ha egy bank egy másik bank értékpapírosításába fektet, akkor magasabb kockázati besorolást kell, hogy kapjon, hiszen ez rendszerszerű kockázatot jelent, és az ágazatok közötti kockázat diversifikálást szolgálja. Másodszorban semmi értelmét nem látjuk abban, hogy a, a szintetikus értékpapírosítást akár a, a KKV kapcsán bevezessék. Vannak olyan KKV-k, amelyeket amúgy is akadályozza a hitelek hiánya, de nem ez az általános, és hiba lenne az értékpapírosítási szabályokat csökkenteni, és a keretrendszert az általában alkalmazható jogszabályok szintjére vinni. Vannak olyan KKV-k, amelyeknek finanszírozási problémái vannak, azok célirányos támogatást kell, hogy kapjanak, nem pedig a pénzügyi stabilitási szabályok módosítását igényli a megsegítésük. A radikálisan már egyazon tranzakciót radikálisan eltérő módon értékelő bankok esetében meg kell vizsgálni, hogy milyen termékeket lehet standardizálni, és standardizált formában biztonságosan értékpapírosítani, és ezt kell a normává tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, már Válli. Oké. Elmondtam már az előző alkalommal. So, we give the floor back to... Akkor visszaadom a szót, ha más nem kíván szólni. Először Tangúrnak. Oh, oh, oh, Jaj, De igen, jó, nem kap ha nem érkezett hozzám a spontán hozzászólásokhoz, de természetesen van rá időnk. Nagyon röviden. Attól tartok, a há, hogy a ház percepciója alapján. Persze tudom, hogy mennyire bonyolult, tudom, milyen nagy vita van a módosítók miatt is, de úgy gondolom, hogy végre csinálni kell már valamit, mert az emberek odakint azt várják, hogy ez a ház képes legyen bármit csinálni. Az értékpapírosítás a tőkepiacok egyik nagy projekt. E, igazából az elnevezések kapcsolatban van némi fenntartásom, nem hiszem, hogy mindent uniónak kell nevezni, hiszen van egy uniónk, az Európai Unió. Nagyon mindegy, az értékpapírosítás kapcsán ne feledjük el, amit az előbb mondtam, hogy figyelnek minket kívülről, azt akarják, hogy csináljunk, eredményeket adjunk, és remélem, hogy persze mindig eh, az előadók most is majd megteszik, most is, mint mindig megtesznek mindent, de nem szabad hogy a belső ideológiai megosztottság és a, és a brit eh, elgondolásoknak a fogságába essünk. Köszönöm. Köszönöm. Más? Okay, please, Mr. Tang. Akkor Tang úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utóbbival kapcsolatban valóban nagyon fontos, hogy teljesítsük, nem csak ebben a dokumentum, ennél a dokumentumnál, hanem ugye várjuk, hogy a bankuniót végre lezárjuk, a, a keretrendszer is ellentmondásos, de ezt is be kell, le kell tudjuk zárni. Igen, köszönöm szépen ez így jó lesz, nagyszerű, de tényleg, komolyan mondom, mondja, így érzi, de amire szükség van ezzel a dokumentummal és másokkal kapcsolatban is, hogy a politikai frakciók legyenek hajlandók a kompromisszumokra. A véleménycsere most azt mutatta, hogy legalább a hozzáállás konstruktív, és ezt köszönöm. Köszönöm a társelőadónak az együttműködést, az árnyékelőadóknak, Úgyhogy az együttműködés eddig tényleg nagyon jó volt, és ez alapvetően fontos az eredmény szempontjából. De meghatároztuk, vagy találtunk olyan vitakérdéseket is, amely véleményünk szerint fontos lenne. Elvárom, hogy ez a ház nem csak, hogy kövesse a tanácsot, hanem saját eh, álláspontot dolgozzon ki, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a fontos kérdés, nyilvános vita. Ez az egyetlen nyilvános vita, ami az értékpapírosításról szól. Egyébként, ha ezt nem tesszük meg, akkor technokrata uniói legyen, és ez nem fog támogatást kapni. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy széles többséget szeretnék. Nem elegendő, hogyha kis többség szavazza meg, nem egyértelműen jeleznie kell a háznak, hogy ez a termék jobb, mint bármi, és bármikor korábban, mert megtanultuk a, a leckénket a korábbi időszakokból. Persze ez időt igényel, de konstruktív felfogással én is úgy gondolom, hogy következetes lesz a javaslatunk. Tehát, hogyha ha ezt elvégezzük, akkor annak működnie kell. Ennyire egyszerű a dolog. Van még egy kérdés, amiről tárgyaltunk, és teljesen egyetértek ott márral. A visszatartási jog 5 vagy 25 százaléket, ez nagyon eltérő, és valóban nem 15 százalék, ez az ugyanaz egyszerű válasz, de nem 15 százalék. És felszólítjuk a politikai frakciókat, hogyha jó, ha, ha teljesíteni akarnak, akkor jó ötleteket tessék el, előállni, és mindkét, a parlament mindkét oldalát megszólítani. Eddig minden konstruktív volt, így kell, hogy folytatódjék, hiszen erre van szükség széles alapú kompromisszumra és egy következetes javaslatra. Köszönöm. Köszönöm. Én is, Alva, Zábászony. Úr. Igen, én is rövid leszek, bocsánat, de nagyon sok nyitott kérdés van, még ami nyitva van. De nagyon fontos, hogy közös kompromisszumokra jussunk. A szintetikusokkal kapcsolatban mind egyetértünk azzal, hogy a KKV-knak kult szerepet kell adni. A szintetikusokkal kapcsolatban is biztos vagyok abban, hogy megfelelő kompromisszumot tudunk kidolgozni. Ami pedig a különböző felfogások hierarchiáját illeti. Nos, én értem, hogy mindannyiunkat aggaszt, aggasztanak a, a hitelminősítő intézetek, de hát ugye különböző javaslatok vannak, van az enyém, van a többieké, majd egyet fogunk érteni. Végül pedig azzal is egyetértek, hogy a közvélemény az aggasztó, illetve hát figyelembe kell venni a, akkor, amikor dolgozunk, de ne felejtjük el, hogy ez egy rendkívül szakmai jellegű kérdés, nem zavarhatjuk össze a közvéleményt, épp ellenkezőleg bizonyosságot kell tudnunk felmutatni, ami azt is jelenti, hogy el kell tudnunk magyarázni a köznek, hogy hogy pontosan a jelentés technikai jellegének ellenére a KKV-k finanszírozása miatt szükség van az értékpapírosítás, hogy elkerüljük a korábbi válság hatásait, és nem egyszerűen nem tételezhetjük fel azt, hogy a, a közvélemény teljes mértékben meg fogja érteni ezt a jelentést. A megoldásokat kell elmondani, nem pedig az összes szakmai részletet. Pontosan azért dolgozunk, hogy ezek a megoldások a köz számára érthető legyen, eh, legyenek, és ne zavarjuk őket össze. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ezt kijelenthetjük, hogy izgalmas, fontos, lényegre törő vitát folytattunk le, és kirajzolódtak a vitatott kérdések, amelyekben véleménykülönbség mutatkozik közöttünk. Nem értékelném alá, hogy milyen különbségek vannak, de azt hiszem, hogy ezek áthidalhatók, és az előadók ezen dolgoznak, hogy egy egységes parlamenti álláspontot sikerüljön kialakítani. Egy hónap van még a szavazásig, azt hiszem és azt remélem, hogy ez a hónap elegendő lesz arra, hogy megoldásokat rajzoljanak ki, és valóban széleskörű támogatást élvezzen a két dosszié, ez a külvilág fele is egy fontos üzenet volna, hiszen egy zászlós hajó kezdeményezéssel van dolgunk. Mi az Európai Parlament pedig ezzel járulunk hozzá a jogalkotói eljáráshoz. Itt a, ütött a munka órája, még túl korai időpontban vagyunk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy áttörést értünk el, vagy sem. Munkára fül, akarom mondani, munkára fel, tehát dolgozzunk. Biztos vagyok benne, hogy minden frakció legjobbját adja majd részt vesz az együttműködésben, hiszen tudjuk, mennyire fontos zászlós hajó kezdeményezéssel van dolgunk. Köszönöm szépen! Már is tovább lépünk. Módosításokat fogunk vizsgálni. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterem a 2016. év prioritásainak végrehajtása dosszié kapcsán. Az előadó Alfred Sant. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm az árnyék jelentéstevőknek és az asszisztenseknek a munkát, melynek segítségével sikerült javaslatot kialakítani a pozitívumokat neki köszönhetjük, a hibákért én felelek. Az ország specifikus ajánlásokat a bizottság készíti elő, és egy-két következtetést szeretnék elmondani. Múlt évben a bizottság áramvonalasította az ajánlását, fókuszáltabbá tette, és próbálta hibákat kiköszöbölni. Az idei jelentés a kompromisszumokkal együtt igyekszik a bemutatást egyszerűsíteni, egy kérdésre koncentrálva, a beruházás kérdésére koncentrálva. Több mint 330 módosítót kaptam, igyekszem az egy, egy kompromisszumot kialakítani, úgyhogy ne vizezzük fel az eredeti célt. Egy-két fontos pontot vetettek fel a módosított benyújtók. Volt egy-két téma, amely nagyon fontos volt, például a perifér eh, déli eh, határon lévő régiókban való fejlődés. A CSR-be való, CSR-be való bizalom átfogó cél, mi több, az nem csak a gazdaság, az egész EU számára nagyon fontos, de nagyon fontos a perifér gazdaságok számára. Az Econ szakbizottság a Francia Nemzeti Bank kormányzójával találkozott, míg én elkészítettem a jelentést, és előadásában arról beszélt, hogy az adósság nem csak Európát, hanem Amerikát is megbékiozza, és azt mondtam, hogy az adósság okát még mindig nem eléggé értjük, vagy tudjuk. Ez az oka annak, hogy miért alacsony az európai növekedés. Éppen ezért minnyájunk célja, hogy elgondolkozzunk ezen a problémán, hogy hogyan lehet a beruházási kedvet növelni. Az egységes átváltási ráta, azaz az egységes fizetőeszköz a különböző gazdasági teljesítményi országokban lehet az egyik ok. A kénzi megközelítés nem működhet a jelenlegi eurozónás keretben. Én nagyon érdekesnek tartom ezt a tudományos elemzést, ugyanakkor ez nem magyarázza meg, hogy az USA gazdaságában is miért alacsony a beruházási hajlandóság. Az eurozónában az elmúlt időszakban a kamat szint magasabb volt, mint most, de ennek ellenére az eurozóna akkor is szuboptimális szinten működött, az ember tehát próbálja a magasabb beruházási szinteket elérni, melyet a múltban elértünk. Ebben minden frakciónak egyet kell érni, de természetesen megoszlanak a vélemények, hogy csak a köz, kézberuházására van szükség, vagy pedig vegyes, vagy csak magánberuházásra van szükség. Mondom, az IFSI kezdeményezés hatékonysága tekintetében nem mindig mindenki osztja a más véleményét. A nemzeti hatóságok fontos, hogy magukénak érezzék az ország specifikus ajánlásokat, de egy-két hatóság tekintetében ez még nem jött létre, ez az azonosulás. Arra van tehát szükség, hogy többet gondolkozunk ezen a kérdésem. Az Európai Bizottságnak egyértelműen uh, Euró központú megközelítése van a nemzeti fővárosoknak, sokkal inkább a tagállami megközelítés vezeti a ítél, ítéletét. A CSR megközelítések kettő a nemzeti szabályozók gyakran áldozatnak tekintik a pán-európai megállapodások elérése érdekében. Úgy gondolom, hogy ezen ellentétes álláspontokat közelíteni kell egymáshoz. Azt is tisztázni kell, hogy a CSR-ek alkalmazása erősen függ a szubnacionális és regionális hatóságoktól. Ezt figyelembe vettem e tervezet előkészítésében. A tervezetben figyelembe veszem a nemzeti hatóságok szerepét a CSR-ek tekintetében. Minél nagyobb az ő szerepük, annál jobban létrejöhet az ownership, az azonosulás kérdése, annál inkább egy irányba húz majd Brüsszel, az Európai Bizottság, illetve a nemzeti hatóságok. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Ferber. Ja, Dank. Äh, Köszönöm szépen. Megköszönöm az előadónak és a kollégáknak az együttműködés több tárgyalási fordulót bonyolítottunk le, és az általános vitában világossá vált, hogy az Európai Unió gazdaságpolitikai irányultsága tekintetében az egyes frakciók más-más véleményen vannak, de hát ez a politika mindennapjának a részét képezi. Én a néppárt frakció nevében azt a modellt, mely eh, az európai szerződésekben szerepel, és melyet továbbra is a legsikeresebbnek tartok, a szociális piacgazdaság modelljét nem elveszteni szem elől. Erre törekedtem. Az ország specifikus ajánlásokat nem szabad visszaélésre használni, hogy mm, hogy kritizáljuk, amit a másik országban nem szeretünk, és lenyomjuk a torkán, amit el le akarunk érni. Az ország specifikus ajánlások feladata voltak éppen az volna, hogy korán a téves fejlődés fejleményekre felhívja figyelmet, és fellépést tegyen lehetővé. De ez csak akkor működhet, hogyha a tagállamok részéről fennáll a hajlandóság, hogy alkalmazzák az ország specifikus ajánlásokban foglaltakat. Ez a fő probléma. Ezért mi a néppárt részéről az ellen voltunk, hogy az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság további témákat emeljen az ajánlások körébe, hiszem. Nagyon fontos, hogy az éves növekedési jelentés, a strukturális reformok, ez ugye a több versenyképességet jelenti, két szempontjának feltételének, szempontjának összekapcsolásával növekedés barát környezetet hozzunk létre. Teszem hozzá, hogy a beruházás barát keret megteremtéséhez a bizottságnak még késedelmes jogalkotói tevékenységét kell felgyorsítania, hogy megfelelő irányba lépjünk el, az EFSZ-vel kapcsolatban is a bizottság további jogalkotói tervezeteket ígér, de ezzel nem állt még elő. És harmadsorban pedig a tagállamok költségvetésének helyzetét is rendbe kell tenni. Számunkra, a néppárti frakció számára továbbá is problémát jelent, hogy az itt európai szintéren megállapodott célkitűzések eh, végrehajtásában több tagállam a stabilitás és növekedési paktum kereteire hány fittyet, és nem alkalmaztak szankciókat velük szemben. Számunkra. Tehát az a fontos, hogy az ország specifikus ajánlások végrehajtásán dolgozzanak a tagállamok. Köszönöm az előadónak, hogy lehetőségei körében ezt a célt tartja is fontosnak, más árnyalással, de hát ez hozzátartozik a politikai versengéshez, hogy más-más frakciók, más-más véleményen vannak. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a konvergenciát nem az egyneműsítés, vagy esetleg pláne nem a lefele való versengés eszközeinek tekintsük, hanem sokkal inkább azt lássuk, hogy a legjobbba tekintsük mércének, amelyhez a többiek zárkózhatnak föl, vagy oda zárkózhatnak. Köszönöm szépen, hogy a kollégáknak, hogy sikerült mindezt kompromisszumos módosító indítványokba ötvözni. Nem került ez rövid, kevés időbe, de megérte ezt az időt ráfordítani a munkára. Köszönöm az elődő munkáját, hiszen úgy gondolom, hogy a kompromisszumok az általunk megfogalmazott prioritásokat kitűnően tükrözik, ezért tehát ma a szavazás során ezeket a kompromisszumokat támogatni fogjuk, és reméljük, hogy jó jelentést fogad majd el a plenáris is. Thank you. Köszönöm szépen. Joachim Starbáti következik. Ich habe ja äh, die grundsätzliche Alapvető, az ECR frakció alapvető fenntartásairól már részletesen beszéltem. Csak röviden utalok Ferber úr által mondottakra. 160 esetben ütköztek a stabilitási és növekedési paktum szabályaiba, ez pedig azt mutatja, hogy egy alapvető diszenzus áll fenn a tagállamok között, és ezt hamis kompromisszumokkal akarják elfődni, de a kompromisszumokat sem tartják be, hiszen az egyes tagállami kormányok mindig a nemzeti érdekeiket követik. Ez így van, és így is marad. Ugyanakkor a valuta unió, azt minnyien tudjuk, attól függ, hogy az egyes tagállami kormányok egy irányba dolgozzanak, máskülönben széthullik, szétzuhan a valuta unió. A múltban láttuk, hogy az utak elkülönböztek, eltávolodtak egymástól, és most arra teszünk kísérletet, hogy ezeket az utakat ismét közelítsük egymáshoz. Ám az, hogy az utak külön váltak egymástól, vagy a megoldások út külön váltak egymástól, felmutatja, hogy az ERU egyes országok számára alulértékelt, mondjuk Németország számára, más országok számára túlértékelt. E tekintetben nincs is véleménykülönbség köztünk és az előadó között, aki a valuta uniót szuboptimálisnak nevezi. Az ECR frakció és az előadó közötti véleménykülönbség azonban ott mutatkozik meg, hogy az előadó úgy gondolja, hogy a gazdasági koordináció eszközeivel hozzá el lehet érni azt, hogy egységes utat és egységes értékelést érjünk el. Az ECR frakció ugyanakkor úgy gondolja, hogy ez ez idáigi um, fejlemények mutatták, hogy ez az út nem lehet sikeres. A politikában pedig le kell vonni a tényekből eredő következtetéseket, ez pedig az esetünkben azt jelenteni, hiszen most azt látjuk, hogy az egyik országcsoport a másiknak azt mondja, hogy kövessétek még, még megoldásainkat, takarékossági politikát alkalmazhatok. Ez ugye Merkeli megközelítés. Hogyha Merkel azt, hogy nem tér el a saját kurzusától, akkor a többi országnak eh, ezt a gazdaságpolitikát kellene folytatniuk, de ezt ők nem akarják. Ez a dilemma, melyel a valutaunió szembenéz, éppen ezért mi azt kérjük, hogy azoknak az országoknak, akik nem képesek a stabilitási kurzust lekövetni, adjunk lehetőséget arra, hogy lépjenek ki a valutaunióból. Ha nem létezne az euró, akkor mindenki a leértékelés mellett tenné le voksát ezekben az országokban. De mi egy dogmához kapcsoljuk magunkat, mondván, hogy az euró csoportot egybe kell tartani. Téves út ez, téves megközelítés, ez ezért az ECR frakció, ezt egyébként minden felszólalásomban elmondtam, arra tesz javaslatot, hogy az egyes euró országok számára egy átmeneti kilépési záradékot biztosítsunk annak érdekében, hogy a nemzetközi versenyben megállják a helyüket. Ezen felül pedig egy általános kamattörlé, hiteltörlésen is el kell gondolkoznunk, erre egyébként nem más, mint az IMF tett javaslatot a kilépő országoknak pedig átmeneti segítséget kell biztosítani annak érdekében, hogy működő üzleti modellt építhessenek ki önök között és az ECR frakció között a különbség abban mutatkozik, hogy önök egy dogmához ragaszkodnak, amelyről beigazolódott, hogy téves, míg az én frakcióm az egyes tagállamoknak biztosítani akarja azt a szabadságot, hogy a saját üzleti modelljüket találják meg, és ilyen módon valóban például a fiatalok munkába állását segítsék. Érdemesebb volna szerintünk megmondaném ezt ellen a király, és egy-két eurózónás országnak lehetővé tenni, hogy kilépjenek átmenetileg vagy végleg az eurózónából. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Liberálisok nevében Tajás szór. Nem vagyok ugyan árnyék elődadó, de a liberálisokra szeretném liberálisok nevében szeretném elmondani, hogy eh, az eurozónának, a valutauniónak vannak előnyei is. Nyilvánvalóan májusban is gyarapodott a közös valutát alkalmazók száma. A belső stabilitásban volt ugyan némi visszalépés, amit nagy aggodalommal követtünk nyomon. A pénzpiac válság bizonyíthatóan a statisztikai adatok alapján is a megfelelő lépések következtében a kockázatok csökkentek. Az is világos, hogy a pénzügyi politika és a valuta unió megvalósításával politikai unióra is szükség van. Valóban Stavati kollégának igaza van, az EU-ban nincs a különböző tagállamok körében egységes elképzelés arról, hogy a közös gazdasági és pénzpolitika mit tartalmazzon. Különösen azt tartom problematikusnak, hogy a kereskedelmi mérlegek és a, a teljesítmények töbleteivel, még itt a házban is úgy gondolják néhányan, hogy állami beavatkozással, tehát tervgazdálkodással gyakorlatilag a kereskedelmi töbleteket csökkenteni lehetne. Abban bíznak, hogy a piaci kiigazítási folyamatok gazdasági növekedést okoznak vagy eredményeznek. Mi liberálisok úgy gondoljuk, hogy a versenyképesség, és ez a nagy kérdés, a, versenykép, a versenyképesség nélkül nem lehet nyilvánvalóan a fiskális politikát és a uniót elérni. A kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk azt a, az innovációs és technológiás hiányt pótolni, ami a, a bér visszafogást és nagyon sok lakost negatívan érint, ezt hogyan tudjuk majd feljavítani, az országokat versenyképessé tenni. A ter- ez az egész terület az tulajdonképpen, ami az Európai Unióban és a tagállamban nem kellőképpen értékelt és nem megfelelően figyelt kérdés. A megállapodásokat élettel kell meg tölteni, minden érintett önként kell, hogy tartsa magát a stabilitási és növekedési egyezményhez, és az előadónak ezt majd megfelelően eh, ki is kell fejeznie. Köszönöm. Thank you. Uh, Mr. Viegas is taking the floor for the GUE. Köszönöm szépen a GUE nevébe Viegas úr. Köszönöm szépen. A Paloma kollega, aki a GUE delegáció tagja, ő az, aki készítette a véleményt, és ő megkért, hogy néhány ötletet mondjak el. Az első, hogy a neoliberális politika továbbra sem képes a válságokat megoldani. A magas a, magas a munkanélküliség, a szegénység egyre jobban terjed a dolgozó szegények képezik az új ágazatot, akiket tovább sújt a szegénység a bércsökkentések következtében. Mindez az egész képmutatás, mert úgy tűnik, hogy egyes országok egyfelől a megszorításokkal szembesülnek, és ugyanakkor pedig a strukturális alapjaikat is csökkentik. Itt gondolok elsősorban a portugálnak Spanyolország esetében javasolt strukturális alapcsökkentésekre. Az ERO-nak a célkitűzései egyszerűen képtelenek, eh, kép, eh, képtelenség teljesíteni. Nagyon sok ország valamelyik nem tudja fenntartani az SZDP-t, ugyanakkor privatizációk vannak, amikkel tönkreteszik a jóléti államat, az adóterheket a, a dolgozókra hárítják, a munkaszerződések rossz, gyenge munka lehetőségeket hoznak magukkal, és azok a célkötőzések, amik mögötte van az eurónak és az a különböző szabályoknak, amit a különböző országokra rákényszerítenek, ezek nem működnek. És az utolsó dolog, amit felkívánok vetni, hogy a demokratizálni kellene a gazdaságirányítást, oly módon, hogy a parlamenteket is bevonják, hogy érezzék maguknak a dolgokat. A társjelentő szerint az egyetlen dolog, hogy ezt a folyamatot demokratizáljuk, az természetesen az lenne, hogy a nemzeti parlamenteknek és kormányoknak lehetőséget adunk arra, hogy saját politikájukat ők döntsék el a fejlődés vonatkozásában. Ezt kérte, hogy kollégám, hogy adjam át. Köszönöm szépen, Ernest Kottasson. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a jelentésnek a központja a az helyes, és köszönöm a jelentés készítőnek. Rámutat arra, hogy növekedni kell a beruházás befektetést a kutatás, fejlesztés, oktatás területén, és ez teljesen helyén való. Mi zöldek is ezt évek óta azt mondjuk, hogy az uniós politikának sokkal többet kellene tennie a befektetések érdekében. A másik, hogy a munkavállalási sztenderdeket és a béreket nem szabad csökkenteni, és itt is az utalások, a szociális kirekesztés, a növekvő egyenlőtlenség, ezek mind nagyon fontos elemek, és ezek mind szerepelnek a jelentésben. Természetesen szeretnénk azt is, hogyha a jelentés elismerné a jelenlegi kormányzati munka hiányosságait. Azt is értem persze, hogy ez nehéz volt belevenni a végle, végleges változatba, de hát erről van szó, nehéz megfelelőbb politikát, kiegyensúlyozott politikát találni. Egyetlen észrevételem van, két pontos kérdés van a D és a B kompromisszumban, és a, az egyik a, arra utal, hogy fenn kell tartani a környezetvédelmi célkitűzéseket, a másik pedig, hogy a munkaadóztatása helyett környezeti adókat alkalmazzunk. Erre részszavazásokat kértünk, remélem, hogy ezek a, nem fognak kiesni, mert ezek nagyon fontosak az én frakciómnak, és azért is, mert hat hónap ezelőtt az IGS állásfoglalásba is ezek bekerültek. Elnök, köszönöm. Marco Valli. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontosnak tartom, hogy ebben a fontos kérdésben a parlament megállapodásra jusson. Természetesen a tanács és a parlament és egyáltalán az európai szintéren nem jöhet létre közös megállapodás, hiszen különbözők az érdekek. Minél inkább a közös, közös megoldást keressük, annál inkább rontjuk a helyzetet, hiszen a krízisből úgy lábalhatunk ki azokban az állapot, azokban az országokban, ahol a krízis nagyon lecsapott, hogy eltávolodnak ezek az országok az eurózónától. Az Európai Bizottság három pilléres megoldást javasol. Ez a három pillér a takarékosság, a strukturális reformok és a magánberuházás. Sajnos ez a recept az elmúlt években, a krízis utáni években nem volt sikeres, mi több. Szociális szempontból csak súlyosbította a válságot és látjuk, hogy ez pedig az ideológikus szélsőséges pártok malmára hajtotta a vizet. Én ugyanakkor egy posztideológikus mozgalmat, az öt csillag mozgalmat képviselem itt a parlamentben. Éppen ezért előítélet nélkül rá tudunk világítani, hogy kié a felelősség, már pedig ez a három pilléres politikája a felelősség, Éppen ezért úgy gondolom, hogy változásra, fordulatra van szükség. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy az egész rendszer, az egész monetáris, egységes monetáris rendszer téves alapokon nyugszik. Súlyos egyenlőtlenségek eh, terhelik ezt a rendszert, és a gazdasági egyenlőtlenségeket eh, nem lehet eléggé bírálni. Például vannak egy kis tagállamok, Hollandia és Németország elsősorban, akik szuficitet eh, érnek el, jelentős szuficitet érnek el, és ez a deficit-szuficit eh, egymásnak feszülő feszültsége az, amely széthúzza az eurozónát. Az Európai Bizottságnak éppen ezért nem az a helyes politikái, hogy az eleve nehéz helyzetben lévő országokat büntesse, miközben az egyensúlytalansághoz igenis hozzájárul a szuficit is. az értelmiség, az intellektuális őszinteség jegyében a valós problémákra kellene, hogy rámutassunk, ez pedig a többlet és a hiányból eredő egyensúlytalanság problémája, mely természetesen lettük, tükröződik a szociális kontextusban, a fizetési szintek különbségében is. Egy van. Szóval, úgy gondolom, hogy a parlament elvesztegetett egy lehetőséget, nem sikerült a változás útját felmutatnia, és nem sikerült megmutatnia, hogy a gazdasági és pénzügyi uniót hogyan lehet megoldani, már pedig úgy gondolom, hogy ha ragaszkodunk az euróhoz, és nem vagyunk hajlandók belátni, hogy maga az euró a probléma, akkor mindenfajta megoldás csak áthidaló vagy kiigazító megoldás lesz, de nem sikerül egy igazi kompromisszumot találnunk, hiszen a szétcsúszás az eurózónán belül csak növekedni fog, az ECR frakció és mi is egy szabályozott demokratikus ellenőrzés alatt lévő kilépés lehetőségét szeretnénk megteremteni, biztosítandó így, hogy a válság sújtotta országok számára kibúvott biztosítsunk az Európai Bizottság téves politikája alól. 19 ország tartozik az eurozónába, más-más érdekeik vannak az inflációs mutató vagy a kamatszint tekintetében. Nem nagyon lehet ezeket az országokat egy csoportba összefésülni. Éppen ezért, hogyha az Euró projektját folytatjuk, egyre nehezebb útra lépünk, és egyre nehezebb lesz olyan széthúzó érdekek között kompromisszumot találni, amelyel az egyes országok rendelkeznek. És annál inkább bizony, meg kell mondanom, a szélsőséges politikai pártok ma már a hajtjuk a vizet, és annál inkább meg fog bukni az euró. Ez a mi álláspontunk, és remélem, hogy a parlamenti szembenéz a vadósággal, hiszen a vadóság bizony beír bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Monó. Monó. Akkor visszadjuk a jelentés készítőjének a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm még egyszer az összes árnyék jelentéstevőnek és más kollégáknak is a munkáját, akik velünk együtt dolgoztak. Meghallgattam az észrevételeket. Nagyon sok mindenképpen nagyon érdekesek és tiszteletre méltek akadémikus szemmel Ugyanakkor én ezen a jelentésen nem azért dolgoztam, hogy az eredethez menjek vissza, hanem egy olyan feltételek között, amelyekben dolgozunk, tehát a CSR-okat vizsgáljuk, és hogy megfelelő megoldásokat javasoljak, amelyek egy korlátok között évekről, évről évre lehetővé teszik az előrehaladást. Nekem úgy tűnik, hogy a DCS vizsgálata beruházási befektetési szempontból mindenképpen ö, értelmezhető, mert nagyon sok olyan probléma, amivel szembesülünk, a beruházási befektetési adósságokkal kapcsolatosak, és, az, hogy, és ez nem csak az euróövezetre vonatkozik, hanem ez a globális tőkés világot, és mindenkel ez az USA-t is érinti. Hogyha azt gondoljuk, hogy az, Uni, az USA is egy optimális pénzügyi övezet, akkor ezzel együtt kell gondolkodnunk. Nagyon fontos, hogy a beruházásokat osztonozzuk az euróövezetben. A magán és az állami szektor együttműködése az, amelyik ö, szociális, ö, gazdasági eredményeket, teljesítményt hozhat. És ebből a szempontból próbáltuk meg a kompromisszumokat megtalálni, amelyeket aztán el, önöknek előterjesztettünk. Természetesen nem foglalkoztunk az euróövezet problémáinak méreható kérdéseivel. Ez nem célja vagy ennek a jelentésnek azt próbáljuk, hogy megfelelő ajánlásokat lehet tenni, olyan politikai elmozdulásokat, amelyek javíthatnak a jelenlegi helyen, helyzeten. És ebből a szempontból vizsgáltuk a dolgokat, és terjesztettük elő az önök előtt álló módosításokat. Elnök, köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek és mindenki, aki dolgozott ezen. Szerintem itt észre kompromisszumok vannak, ezekről majd fogunk szavazni. Akkor most ezt a részét az ülésnek berekezthetjük. Köszönöm szépen!